de én azok ellen szeretnék protestálni, akik a munkánkat tervezik. Már a múlt hét óta tudjuk, hogy kevés pont van a renden, miért nem vagyunk rugalmasabbak, és miért nem kapunk több felszólalási időt. Látom Brock urat, Nisztároly urat, Súrján urat, akiknek akár 5-10 percnyi időre is szükségük lenne, ez sokkal észszerűbb lenne, hiszen nagyon sok kolléga beszélt volna ma szívesen, hogyha észszerűbben és rugalmasabban járnánk el. Elnök. Köszönöm, Posselt úr. Megjegyzem az ön ö, észrevételét. Raúcsak úr is itt van. És vezeti a vitát velem, és bizonyosan több felszólalási időt fog adni, igény szerint talán nem egyenesen 5 percet, talán 50%-kal több felszólalási időt tudunk adni, és ez nagyon sok. Tehát, hogyha valakinek két perce volt, akkor három percet beszélhet. Ez egy lényeges változtatás. Even three minutes, because we are so... Néha ugye sok is a három perc, mert két perc alatt nagyon precízen tudunk fogalmazni, és szinte már a harmadik percre mondani valónk sincs. Tessék, uram! Brent, Sie sind ein gut... Elnök úr, jó elnök, ezt tudjuk, de mégis arra kérjük Önt, hogy a tervezett időhöz ragaszkodjunk. Nekem van egy látogatócsoportom a Kecsdiáján, ezt szeretnék felszólalni. Hogyha a Brock urat, Fannister urat, Posselt urat 5 percig hagyjuk beszélni, akkor kicsúszunk az időből,